A következő ülés elején fogjuk kiosztani, és hogyha nincsen senkinek ellenvetése, továbbítjuk a szövegben említett testületeknek és intézményeknek. Lezárom az ülést. Köszönöm szépen mindenkinek kellemes délutánt, és jó utat kívánok haza!